pontját és annak elfogadásához vezető indokokról szóló tájékoztatást, valamint a bizottság álláspontját. A cím a jelen jegyzőkönyvében kerül bejelentésre. Álláspontja elfogadásához a parlament rendelkezésre álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap most rátérünk az emberi jogok a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről folytatott vitára a rendelkezésre álló idő egy óra. Az első vita témája Dél-Afrika, sztrájkoló bányászok lemészárlása.